Szólt. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes napi rendi pont. Kifogás az eljárási szabályzat 106-os cikke alapján bent azon hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbítása. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most pedig a 12-es pontról szavazunk logisztika az Unióban és multimodális szállítás az új TNT folyosókon. Először az egyes bekezdésre szavazunk mellette, egyes kompromisszum, mondja az elnök, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosítóindítvány mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Kettes kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hatos módosító. Nem, erről nem kell szavazni. Négyes kompromisszumos módosító. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 3-as kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 24-es módosító indítvány mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 6-os kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszós módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végső szavazás a módosított véleményről elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. És most a buzói jelentésről szavazunk. Pszichoaktív anyagokra vonatkozik ez a jelentés. 32-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszus módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 36-os módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Negyvenes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 2-es kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Végső szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. We have finished the voting. Lezártuk a szavazást. Ha valaki el szeretne menni a teremből, akkor kérem, hogy ezt gyorsan tegye meg, és csöndben.

Domanda, a Venosa c'è la proposta di fare il confronto con De Filippo. Eh, eh, mia, se vogliamo fare Venosa De, De Filippo, Pedicino eh, De Filippo, alla eh, grande. Pedicino De Filippo, quella governativo. Alla eh, grande. De Filippo, sanità. Dear colleagues, sì, però... we can... Uh, kedves kollégák, ez azt is jelentheti, hogy folytatjuk a munkánkat az ülésen. A bizottsággal eszmecserére kerül sor a fertőző szivacsos agyvelő bántalomról. A koordinátorok döntöttek úgy, hogy ezt rendre tűzök. Azonnal szót is adok az Európai Bizottságnak, Erik Tevenár úrnak. Ő lesz az, aki lehetőséget kap arra most, hogy bemutassa a pillanatnyi helyzetet. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! tisztelt képviselők! Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy meghívtak, mutassam be a TSL rendelet helyzetét. Rövid lesz a prezentációm a szivacsos, fertőző szivacsos agyvelő 2001-ben fogadtuk el a rendeletet, ezt mindenki tudja, hiszen akkor volt egy nagy járvány, a szarvasmarhák között, és akkor nagyon sok eset fordult elő, nagyon szigorú a rendelet, amit akkor elfogadtunk. A következő prezentáció mutatja, hogy Európában nagyon sok eset fordult akkor elő, látszik, hogy néhány év elteltével már nagyon alacsony volt az előfordult eseteknek a száma. Egy első és egy második szabályzat is elfogadásra került. Az elsőben az intézkedések intézkedéseket a rendelet formájában fogalmaztuk meg. Ez konkrétan a toleranciára vonatkozott bizonyos anyagok használatának az engedélyezésére. A második lépés 2015-ben következett be, plusz újabb intézkedéseket jelentettünk be. Ma rendkívül alacsony az esetek száma, 90 millió összesen a szarvasmarhák száma Európában, és nagyon alacsony az esetek száma. A jelenlegi helyzet bizonyos intézkedések érvényesek már. Felülvizsgáltuk a kockázatot jelentő anyagok listáját. A rendszeres vágóhídra kerülő állatok tesztelését visszavontuk, a tagállamok nagy részében. Aztán növeltük a kockázatos állatok tesztelése korának a határidejét, tehát a korát. Ez gyakorlatilag olyan állatokra vonatkozik, amelyek már betegen kerülnek a vágóhidra. Hasonló módon bevezetünk egy tanúsítást a kis kérőcökre vonatkozóan, az betegség jellegénél fogva ugye fontos volt, hogy az egészségügyi helyzetet javítsuk az állatok körében. Aztán az atipikus helyzetek, mivel ezek nem fertőző betegségek, ezekre vonatkozóan is visszavontunk korábbi intézkedéseket. egy sor részletes vagy részleges intézkedést is elfogadtunk. Egyrészt a tagállamok tekintetében meghatároztuk, hogy mi a elhanyagolható kockázati szint, hogy mik a specifikus kockázatos anyagok. Ezt a szarvasmarhák esetében tettük meg, a kis kérőzők esetében még nem. Aztán megszüntettük a tiltást az állati termékek takarmányban való felhasználása tekintetében. Ugye ez az úgynevezett kannibalizmus tiltása. Itt fontos a nyomonkövetés, illetve az ellenőrzési módszer. A nem kérődző állatokból származó halak ellátására felhasznált fehérjékre vonatkozik ez, illetve hasonló módon a baromfik, baromfiból előállított fehérje alapú termékekre is ez vonatkozik. Aztán bevezettük a tolerancia szint fogalmát, amikor nagyon alacsony a takarmányban a fehérje, a protein szint a küszöbértékeket a, meghatároztuk, és érzékenyebb módszereket is felállítottunk. Folytatjuk azt a munkánkat, hogy ösztönözzük a genetikai ellenőrzést a birkák esetében a tenyésztési program keretei között. a további intézkedések tekintetében a kecskékre vonatkozóan is bevezettük a genetikai ellenálláson alap intézkedéseket. Az ESZA véleményére van szükség ehhez, viszont ez csak 2017-ben fog rendelkezésre állni. Hasonló módon a a BSL tekintetében, az atipikus BSL tekintetében nem releváns. Valószínűleg majd felülvizsgálatra fog sor kerülni, amint a WTO felülvizsgálja az ilyen értelmű intézkedéseit. a következő hónapok és évekre vonatkozó tervek a, a takarmány tiltással kapcsolatban a rovarokra vonatkozóan, ugye ez is fontos a mm, takarmány fehérje tekintetében, és ma ezt nem engedélyezett, viszont a halászat esetében engedélyezett második időszakban tervezzük mindezt a baromfi tekintetében is, de jelenleg még nem megfelelően, nem megbízhatóak, nem eléggé megbízhatóak a laboratóriumi módszerek. Fehérje export, a kérdező állatokból előállított fehérje export tekintetében, ma exporttiltás érvényes a harmadik kategória esetében, amikor emberi fogyasztásra szállják a terméket. A tagállamokkal egyeztetünk hamarosan ebben a témában, és itt kizárólag tiszta termékekről van szó. Olyan termékek, amelyek tartalmaznak ilyen anyagot, ezek tekintetében egy második lépésben, amint megfelelően megbízható módszerek rendelkezésünkre fognak állni, tervezzük, hogy egy markert teszteljünk, gthpt Aztán a nem kérődzőkből előállított protein felhasználása takarmányozás területén. Itt két lehetőség van, egyrészt a sertésből állított fehérje felhasználása baromfi takarmánynál, illetve fordítva. A sertések esetén bonyolult ez a lehetőség, más a helyzet, mint a kérődzőknél ahol gyakorlatilag tejtermékekről van szó. Ezért ki kell dolgozni olyan módszereket, amelyeket biztonságosan meg tudjuk határozni, hogy milyen fehérje, milyen származék fehérje található egy takarmányban. A sert és fehérje baromfi takarmányban való megjelenése az egy bonyolultabb helyzet. Elnézést, rosszul magyaráztam, most újra kezdem ezt a részt. Tehát két lehetőség van sertés fehérje baromfik számára, baromfi fehérje sertések számára. Amikor baromfi fehérje kerül be a az azzal kapcsolatban ma az a nehézség, hogy komplex takarmányokat használnak, ezért egy validált módszere van szükség ahhoz, hogy a takarmányban a sertés származású, sertésekből származó fehérjét be tudjuk határolni, hiszen ez más helyzet, mint amikor tej fehérje található a takarmányokban. Ezért fontos, hogy meg tudjuk különböztetni ezt a kétfajta fehérje forrást. A következő a baromfi fehérje a sertéstakarmányban, itt a PCR módszer áll rendelkezésünkre, és fontos, hogy komplexebb módszerek álljanak rendelkezésre. Fordítva, a sertésfehérje a takarmányban, ezen a területen a tesztek most folynak, és itt valószínűleg hamarabb már eredményre fogunk tudni jutni, elnézést, hogy az első alkalommal rosszul magyaráztam ezt meg. Specifikusan kockázatot jelentő anyagok tekintetében terveink szerint a kis kérőtők számára összeállítjuk a listát. Az állandó szakbizottság is tárgyalni fog erről, a listáról, erről a szövegről, és ezt az EFSA-val is közösen elemezni fogjuk. Európában gyakorlatilag csak két eset fordult elő, 2010-et követően kiskérőzők esetében BSE fertőzés területén, úgyhogy nincs indok arra, hogy a kiskérőzők esetében pontosítsuk ezt a listát. Nemzetközi szabályok érvényesek erre a területre. Végül a szarvasmarháj területén Pillanatnyilag azt várjuk, hogy az OIE a saját szabályait hogyan fogja kialakítani, ezt meg kell, hogy várjuk. A nyomonkövetés, a VSE nyomonkövetés, ami illeti, bizonyos lehetőségek fölmerültek bizonyos tagállamok részéről. Van két tagállam, Bulgária és Románia, ahol bizonyítani tudják a teszt teljesítését. Most az egészséges vágóhidra kerülő állatokra vonatkozóan végzik a teszteket, és a kockázatos állatokra vonatkozóan is el kell végezni ezeket a te- teszteket. A Románia-Bulgária kapacitása megfelel, teljesítik a kritériumokat, a nyomonkövetési kritériumokat, meg fogjuk vizsgálni, de jelenleg ez még nincs renden. És egy következő témára szeretném felhívni a szakbizottság figyelmét. Az időt lesaványodás, ez a betegség. Korábban Európában nem fordult elő ez a betegség. Norvégiában hoztak már intézkedéseket erre vonatkozóan nemzeti szinten. Vadállatokban, rénszarvasban fordult elő először. Ez a betegség. A Norvégiából beérkező állatok forgalmát korlátozunk jelenleg, gyakorlatilag ez Svédországba, Finnországba irányul a régiókat leizolálták, és így a Norvég, Norvégiából érkező állatok mozgása korlátozott kontroll alatt van. Ugyanakkor fontos ez a téma, mert itt a fertőzés nem úgy történik, mint más hasonló betegségeknél, mert ebben az esetben, hogyha át, ha eljut a betegség egyik országban a másikba, akkor nagyon nehéz azt felszámolni. Következtetések. Az utóbbi években nagyon pozitívan alakul a VSL helyzet Európában. Fontos, hogy továbbra is arányos megközelítést alkalmazunk ezen betegség esetén. Adaptációt lépésenként el kell végezni tudományos értékelés alapon, amint az összes eh, szükséges ellenőrzési eszköz rendelkezésünkre fog állni. Természetesen továbbra is kapcsolatban vagyunk a nemzetközi szervezetekkel, a rendeletünk az OIE ezen betegségre vonatkozó intézkedéseivel párhuzamosan változni fog. Két betegséget említenék külön, a CVD, itt nagyon fontos, hogy odafigyeljünk erre a témára, és az első intézkedés az állatok átfertőzésének a megakadályozására vonatkozott, de az intézkedéseket majd részletesebben kell kidelgazni, amint jobban megismerjük magát a betegséget. a súlokor, a másik betegség, ahol jelenleg az egész állatok egészségének a védelme a cél az intézkedésekkel, és továbbá ugye beszámoltam a fehérjék felhasználására, elnézést kérek még egyszer, hogy ezt először rosszul mutattam be. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm szépen az előadást, de megkezdedik a vita, Pocz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem van. Az első, az nem értem pontosan, miért tiltják be a rovar fehérjéket, paromfikra, eh, tehát itt teljesen két különböző eh, területről van szó, de nem a fő kérdésem, ez a fő problémám az, hogy ha meg, nem tudom, hogy a bizottság is tudja, hogy vannak-e tagállamok, amelyek ezeket a fehérjéket eladják, méghozzá műtrágyaként, és utána felhasználják takarmányozási célra, mindenkelőtt sertés takarmányozásra. Ez tényszerűen így van hogyan tud, ami a kanibalizmust el akarják kerülni, ugye azt mondja az Európai Bizottság, ezek a fehérjék, ezek a fehérjék eladásra kerülnek, műtrágyaként vagy trágyaként, és akkor hát felhasználják a gazdák sertések takarmányutására. Tudják önök ezt, és hogyha tudják, akkor mit akarnak kezdeni ezzel a problémával? Köszönöm szépen, Pedi Sínyi úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon egyértelmű volt a bizottság beszámolójából, hogy jelentősen csökkent a TSS és a BSS esetek száma. Ezek a betegségeket akár állat is, vagy emberek is megkaphatják. Nagyon fontos itt a közegészségügyi védelem Európában, és ez mutatja, hogy az intézkedéseink működtek. Ide márciusban ennek ellenére Franciaországban egy 5 éves borjú vagy sert, marha, szarvasmarha térsemegbetegedést mutattak ki ebben az esetben. Elszigetelt esetek előfordulnak. Tudjuk, hogy a bizottság az EFSA-tól kért egy tudományos értékelést arra vonatkozóan, hogy ezek az esetek miért fordultak elő, esetleg az európai rendeletek be nem tartása miatt fordulhattak elő. Fontos lenne tudni, hogy hogy áll ez a munka hogy a véleményt 2017 előtt közé fogják-e tenni, vannak-e már előzetes eredmények. Továbbá kérdezném a bizottságtól, hogy készültek-e tanulmányok arra vonatkozóan, hogy a feldolgozott állat fehérjékkel a tagállamok mit tesznek, mennyit kállítanak elő ezekből. Ezeket ugye most takarmányként nem lehet felhasználni, mennyit használnak ebből föl ö, talajfeljavításra, komposztra, komposztálása, illetve mennyit égetnek el ezekből. Köszönöm. További kérdés? And then... Uh, További kérdés nincs. Akkor a bizottsághoz fordulunk a válaszokért. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Polc úr kérdésével kapcsolatban fehérje felhasználásának a megkerülése, illetve a tiltás intézkedések megkerülése, az csalás egyértelműen. A bizottság jelenleg együttműködik a tagállamokkal, hogy megakadályozza az ilyenfajta csalást, felhasználást. A nemzeti ellenőrző hatóságokkal kell, hogy együtt dolgozunk, és felügyeljük azt, hogy helyesen alkalmazzák a szabályokat. Nagyon nehéz persze nyomon követni az ilyenfajta felhasználást, minden esetre próbáljuk nyomon követni az ilyen helyzeteket. Ami a rovarok felhasználását illeti, jelenleg a tiltás lényegében egy másik rendelethez kapcsolódik, mert a fehérje felhasználás nem engedélyezett. a halak esetében a, a, megnyílt ez a lehetőség, ugye, hogy a fehérjét felhasználják. Itt nagyon fontos az ellenőrzés. A baromfik esetében egy második lépésben fog erre sor kerülni, mert biztosak kell, hogy abban legyünk, hogy amikor fehérje van egy takarmányban, az valóban ellenőrizni tudjuk azt, hogy az valóban rovartól származik. Pedicini úr kérdésére térek át. Jelenleg nem az európai takarmánybiztonsági hatóságok részéről nem rendelkezünk megfelelő információkkal. A véleményt 2017-re várjuk. Sajnálatosnak tartjuk a franciaországi esetet, már csak azért is, mert az ellenőrzött kockázati szintre kellett megemelni a franciaországi helyzet beosztályozását. Várjuk természetesen az EFSA véleményét, jövő év végén fog ez megjelenni, és azelőtt is természetesen végig gondoljuk, hogy mit lehet tenni ebben a témában. Ami pedig a fehérékkel kapcsolatos adatokat illeti, nem áll itt most rendelkezésemre ez az információ, de vissza tudok térni erre a témára később, és választ tudok adni. Köszönöm szépen. Van egy e, további kérdés, van, nincs. Tessék, tett asszony. Szeretnék reagálni arra, amit most mondott, uram. A franciaországi esettel kapcsolatban ön azt mondja, hogy sajnálatos, hogy Franciaország helyzete megváltozott emiatt a beosztása, de lehet tudni, hogy ez a fertőzés miért fordult elő? ez a franciaországi eset miért fordult elő? Mi az oka? Lehet tudni, mi történt? A franciák egy kivizsgálást végeztek teljes körben, és nem tudták meghatározni, hogy honnan származott ennek a állatállománynak a fertőzése ezért fordultunk az EFSA-hoz, és ezért fordultunk az összes tagállamhoz, hogy eh, ahol ilyen eset előfordult, tegyék közé a megfelelő információkat az elmúlt évekre vonatkozóan, azért, hogy elemezni tudjuk ezt a jelenséget. A franciák kiváló elemzést végeztek, eh, nagyon részletes elemzést minden lépésre vonatkozóan, és nem találták meg azokat. Thank you very much. We... Köszönöm szépen. Ezzel ezt a pontot lezárhatjuk, és a délelőtti ülést is egyben délután három órakor találkozunk a mai munkák második részére.